tól erről a napi rendi pontról. A 74-es szabályzat értelmében a tanácselnökével együtt jogi aktusokat szeretnék aláírni, amelyeket a szakonyos jogi eljárás keretében fogadtunk el, és a címeket az ülés jegyzőkönyvében fogjuk közzétenni. Diaz Demére úr, parancsoljon, ön szeretett volna szót kérni. Señor presidente, gracias por su tolerancia. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a türelmét. Röviden szerettem volna utalni azokra az áldozatokra, akik a Strasbourgi Bírósági ítéletének következményeit kellett, hogy elszenvedjék. Az emberi jogokat védeni kell, és az áldozatok védei, jogait jobban kell védeni, mint a gyilkosok jogait. ennek az ítélne, ítéletnek az elítélésére szeretném felszólítani a parlamentet. Szóval. Köszönöm. A napi rendpontok